I will do my very best. Ladies and Gentlemen, schönen guten Morgen. Begrüße Sie alle. Hölgyeim és uraim, szép jó reggelt mindenkit üdvözlök a mai ülésen. A napi rendel kapcsolatban van-e megjegyzés? Nincs. Nekem sincs fontos bejelenteni valóm, úgyhogy... Úgyhogy a versenyképesség és innováció végrehajtó ügynöksége, a CIP program. Szeretném üdvözölni Patrick Lambertet, William Gillet, Beatrice Ortit és Hussein Satafot. Remélem, hogy mindenkinek a nevét megfelelően ejtettem és a nagy számban megjelent kollégákat is üdvözlöm, és örülök a vitának, de tízkor ezt le kell zárnunk, mert akkor szavazunk. Lambert úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutathassuk az ügynökséget. Már többüket ismerjük, de először tarthatunk itt eladást. Képviselem az ügynökséget, és a kollégám utána néhány szót mond a programokról, amely, vagy programról, amely leginkább erre a szakbizottságra tartozik. Az EU 2020-as stratégiáról szeretném mutatni itt a diát. A zászlós hajós kezdeményezés, gondolom minnyáján ismerik. Azért mutatom, mert <clears throat> mutatja, hogy az ügynökség és ez ezek a kezdeményezések mennyire összefonódnak. Néhány szót hagy mondjak az ügynökségről és az ügynökség szerepéről, valamint a bizottságról. A bizottság a alkotó megszabja a munkaprogramokat, és utána az ügynökség az, amely a folyamat során lefolytatja a lépéseket. Nagyon fontos, hogy elkülönítsük a programozást és a megvalósítást. Ez mindkét fél érdekét szolgálja, a bizottságét és az ügynökségét. Láthatják a dián, hogy a visszajelzés a feedback nagyon fontos eleme ennek a folyamatnak, az ügynökség felül a bizottság felé. A jelenlegi portfóliónk. A dián láthatják a Marco Polo programot, intelligens energia, Eco Innováció, Enterprise Europe Network. A kollégám majd többet mond ezekről a programokról, amelyek a CIP program keretében folynak. De hogy mondjam el, hm, Nem, inkább a kollégámat hagyom, hogy beszámoljam erről. Költségvetés és a dolgok állása. Láthatják ugyanezek a programok, de azt is láthatják, hogy mennyi az elérhető keret, és hogy hány projektet futtat jelenleg az ügynökség. 550 projektet futtat az ügynökség a projekt a program keretében, de ezen kívül van 600 partnerünk is az Enterprise Europe Networkben. A pénzügyi keret végére 1,7 milliárd eurót kezelünk majd a bizottság részére, vagyis az EU részére. Még egy dia, a beszámolás folyamata, az ügynökség végrehajtó ügynökség, még egyszer a bizottság programjait hajtja végre. Különösen az úgynevezett anya főigazgatóságok részéről, DG Move, DG NR, DG Env és a DG End részéről. El kell, hogy mondjuk, hogy nagyon elégedettek vagyunk, hogy ez a nőügy főigazgatóság ránk bízták ezeknek a programoknak a futtatását. Kik részesülnek a programokból? Széles a paletta, cégek, társaságok, állami szervezetek, kormányok, civil szervezetek, társulások, és így tovább. Hagy mutassak rá, hogy a KKV-knak nagyon nagy a szerepe ebben a programban. Ekoinnováció 65%-a a támogatottaknak KKV. Intelligens energia 40%-a a haszonélvezőknek KKV. Enterprise Europe hálózat, ennek pedig kifejezetten annak a cél, az a célja, hogy a KKV-kat támogassa. Röviden a struktúránkról klasszikus, két horizontális egység és működési egységek, csak azért mutatom a diát, hogy milyen flexibilisek vagyunk. Kezdetekben csak az intelligens energiaprogramot menedzseltük, de amikor a bizottság megkérte, hogy még három programot menedzseljünk, akkor a struktúránkat is ez alakítottuk. Hogy új egységeket hozzunk létre az ügynökségem belül. Amire még szeretnék rámutatni, az az, hogy a programokat összeköti az ügynökség. A szinergia nagyon fontos. Ez nem érvényesült volna annyira, hogyha nem így kezelnénk őket. Egy példa, az Enterprise Europe hálózat arra is fordítódik, hogy a többi programot megismertesse az európai KKV-kkal. igen specializált szakterületeken dolgoznak a szakértőink, kb. 150 alkalmazottunk van, 80%-ban szerződéses, és 13%-ban végleges szerződéssel, és segítenek minket abban, hogy a bizottsággal együtt tudjunk működni. De a szakértők jönnek az üzleti életből, energia, közlekedés köz- és um, környezetvédelem területéről. Nem régen értékelést kapott az ügynökség független szakértőktől. Azt találták, hogy nagyon sikeres a kihelyezési politikánk, a programok végrehajtása hatékony, és azt találták, hogy az ügynökség nagyon jó kapcsolatot tart fenn a kedvezményezettekkel. Ezen kívül nagyon jó a feedback összeköttetés, és nagyon nagy az elégedettségi ráta. 2010-ben az átlagos kifizetési időnk 19 nap volt, ami úgy gondolom, hogy elég gyorsnak számít, és ez különösen fontos a KKV-k számára. Mi megpróbáljuk egyszerűsíteni a folyamatainkat, és az adminisztrációs költségeket csökkenteni. A szervezeti diagram mutatta, hogy van egy kommunikációs egységünk. Nagyon büszkék vagyunk ezekre az erőfeszítéseinkre. Ez a téma mutatja, hogy mi mindent tettünk Hagy mutassak rá egy két dologra. Az elmúlt három évben több mint egy millióan klikkeltek le a honlapunkra, több mint 600 ezer kiadványt szórtunk szét, 700 professzionális felhasználó klikkelt ránk, és 55 millióan lát, 65 millióan látták a videóinkat. Hát ez mutatja, hogy milyen eredményesek a programaink. Ezen kívül az EU fenntartható energia hetét is szerveztük. 722 esemény volt, 44 országban, konferenciákat is beleértve, és brüsszeli rendezvényeket. Összefoglalhatom tehát, hogy ez egy mindenki számára hasznos kapcsolat az EU és az intézményei költséghatékony végrehajtást kapnak tőlünk, magas szintű normákat, és a rugalmasságot. A kedvezményezettek gyors, viszonylag egyszerű és rendelkezésre álló segítségnyújtást kapnak. Az értékelést már említettem, a következtetése az volt, hogy figyelembe véve a sikereket, amelyeket elértek a programok és kezdeményezések végrehajtásában, a bizottság talán belegondolhatna, hogy további programokat adjon az ügynökségnek. Hát ez mutatja, és tényleg is alá tudom ö, támogatni, hogy mivel a következő költséget is jóvá hagyták tegnap, most már a jövőt ennek megfelelően tervezhetjük. A végső díja továbbra is elérhetőként akarjuk prezentálni az ügynökséget, minden érintettet bevonunk, figyelembe veszük a 2020-as stratégiát, jelenleg és jövőbeli EU programokkal foglalkozunk, és kiemelten foglalkozunk a KKV-kkal, energia és éghajlat politikával, és zöld technológiákkal. Ez a lényege a munkánknak. Én ennyit mondanék, és átadom a kollégának a szót, aki még továbbiakban is beszámol az Intelligens Energia programról. So good morning, ladies and gentlemen. Szép jó reggelt, hölgyeim és uraim! Veszember útó kollégám és én felelünk kb. 500 IEE e projektért, Elközött 80 helyi energiaügynökséget is létrehoztunk. Itt leginkább az energia hatékonyságra, az energia transportról van szó, illetve az én munkakörömbe tartoznak a megújuló energiaforrások is, és integratív projekteket is támogatunk, ahol összekötjük a megújuló energiaforrásokat és az energiahatékonyságot. Kollégáimmal már korábban is együtt dolgoztunk, és úgy gondoljuk, hogy az ügynökség keretein belül ezeket a feladatokat jobban tudjuk ellátni, mint annak idején a bizottságban, amikor már együtt dolgoztunk. Az IEE e nem egy technológiai program, különböző kezdeményezéseket támogatunk. Patrick már említette a az energiahatékonysági hetet, a polgármesterek szövetségét, és nagyon sok más fellépést, amelyet az Unió teljes körében eh, érvényesítünk. A legfontosabb az, hogy a jogszabályokat, a politikákat a valós lépésekké, fellépésekké tegyünk. Ugye itt Brüsszelben határozzák meg a politikát, de ez nem jelenti azt, hogy a polgárok és az egyes tagállami felelősek tudják, és hogy hogyan kell azokat végrehajtani. És pontosan ez a célunk, hogy jobban megértessük azt az érintettekkel, hogy hogyan lehet végrehajtani az uniós politikákat, melyek a legjobb gyakorlatok, mi működik és mi nem támogatjuk az ezzel foglalkozó szervezeteket, amelyeknek a mandátuma is arra szól, hogy ezeket végrehajtsák. Mi a piaci intelligenciát is támogatjuk, illetve visszacsatolunk a, a politikai döntéshozók felé. Jelenleg 730 millió eurós kacsakötéssel rendelkezünk 6 évre, ez azt jelenti, hogy évi olyan 600 millió, 60 eh, millió euróval rendelkezünk. A projektek eh, száma több mint 500. 2009 óta az IEE e pénzeket az Európai Befektetési Bankból is kapott eh, forrásokat az Elena projektre, ahol megújuló energiaforrása foglalkozó projekteket támogatna. Körülbelül 3000 kedvezményezett kap 31 országban támogatást, nagy részük 40%-a körülbelül KKV, és egy projekt általában 1-2 millió euróba kerül, 2-3 évig tartanak ezek a projektek, és projektekért akár 8-9 különböző ország is részt vehet. A finanszírozás 75%-át támogatjuk, de a K plusz F projekteket, a hardware költségeket nem támogatjuk. A KKV-k elérése érdekében az Enterprise Europe network és használjuk, amelyet már kollégám is említett, de majd Hussein még bővebben is fog erről beszélni. Az IEE e projektek tulajdonképpen kiegészítik a kutatási projekteket. Szeretnénk a már bevált technológiák, megoldások, gyakorlatok érvényesülésének felgyorsítását elérni. Néhány tipikus projekt. Először is az adminisztráció, a bürokrácia a csökkentése, a megülön energiaforrások tekintetében. A tagállamoknak megfelelő lépéseket kellett tenni ennek érdekében, hogy az adminisztratív eljárások sokkal racionalizáltabbak legyenek. De mit is jelent ez? Mit kell nemzeti szinten tenni? Hiszen ez a célkitűzés, ez megjelenik politikai szinten, de a valóságban ez hadd is jelenjen meg. A Csipi Wind egy skót projekt, amelynek vannak partnerei különböző országokban, és megpróbálnak egymástól tanulni, és megpróbálják valóban hatékonyan három éven belül ezen projekt keretében csökkenteni a bürokráciát és az administratív terheket. Egy másik projekt az SF Energy Invest nevű projekt, itt a strukturális és regionális uh, támogatások felhasználását kívánják elősegíteni. Sajnos sok esetben a támogatott célokat nem érik el a megújuló energiaforrása foglalkozó projektek. A, egy holland ügynökség a koordinátora ennek a projektnek, de kilenc más tagállamban is vannak partnerei. Itt vannak különböző tagállamokban olyan rendezvények, ahol megtárgyalják azt, hogy a strukturális alapokból származó forrásokat milyen energiaprojektekre lehet fordítani, és úgy tűnik ez sikeresnek és bizonyult. A legutolsó példa pedig az EUREM, ahol az energiamenedzserek új képességeinek a, az elérése a cél, ez Németországban már működött, és kilenc másik tagállamban megismételték ezt a programot, és ezzel sikerült 24 millió eurót megtakarítani, és uniós támogatás nélkül is tovább folytatják ezt a programot. Több mint 2000 energiamenedzsert képeztek ki, és az IEE e programoknak valóban ez a célja, hogy ilyen fenntartható eredményeket érjenek el. És végül pedig két jó hírrel zárnám előadásomat. Először is az IEE e program nagyon népszerű. Évente több mint 350 ajánlatot kapunk, de sajnos csak 50-60 tudunk ezek közül támogatni. A második jó hír az az, hogy az IEE e kedvezményezettek az évelején korábban Deloitte megbízásából kitöltöttek egy kérdőévet, és úgy tűnik, hogy ők az EAC tevékenységét nagyban támogatták és pozitívan ítélték meg. Ennek keretében mondtam a fenntartható energia forrásokkal foglalkozó politikai döntéseket és jogszabályokat próbáljuk segíteni a végrehajtásban, hogyha bármiféle ötleteik vannak, hogy a következő pénzügyi tervben hogyan lehetne ezek végrehajtását még segíteni, azt szívesen fogadjuk. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretnék ízelítőt adni önöknek az ökoinnovációról, mit csinálunk mi az ügynökségnél. Először is nézzük meg a definíciót. Széles definíciót választottunk az ökoinnovációra, mert ez nagyon sok minden lehet, akár egy cipőkészítő kisvállalkozás. Nagyon sok vállalkozás akar zöldülni, új anyagokkal megjelenni a piacon, tehát ez többet jelent, mint az ökoipar lehetnek szolgáltatások vagy e, eljárások is. A környezetvédelmi megfontolások a környezeti hatások csökkentése, illetve az erőforrások optimalizálása nem ellentmondás. A kérdés az, hogy ez az eszköz hogyan működik. A REACH nem célkitűzésünk volt, de mégis sikerült elérnünk a kis és középvállalatok 75%-át, és nagyon jó üde dolog, hogy végre van a bizottságnál egy ilyen nagy számú KKV-val foglalkozó végrehajtó ügynökség. Egyébként 10-ből 8 mikro, vagy valóban kis vállalkozás, ez egy nagyon behatárolt kör, amelyek valóban jó ötletekkel állnak elő Európa számára. Miért gondoljuk azt, hogy a siker kulcsa az, hogyha egyszerűsítjük a eh, jogi eszközöket, hogyha finomra hangolunk, hogyha meghatározzuk, hogy a KKV-k számára mik az igazi prioritások. Nincsenek kizárólagos prioritások, jó zöld ötleteket, amelyeknek van a piacon is megvalósulási lehetősége, mindig üdvözlünk. A KKV-knak tehát több mint 65, a kedvezményezetnek több mint 65 a KKV. Ezek nagyon rugalmas vállalatok. Az egyik megfelelési kritérium az, hogy ne legyenek tagjai multinacionális konzorciumnak. Ezek a programok kimondottan a KKV-kra vannak szabva életciklusban gondolkodunk, azaz nem akarjuk azt, hogy a csővezeték egyik részén a szivárgást, a lyukat betömjük, és akkor egy másik helyen kezd el ugyanazt csöpögni. Tehát komplex megközelítést alkalmazunk, akár standardokon, normákra alapuló életciklusokban gondolkozunk, és a KKV-knak is a teljes környezetre gyakorolt hatás magába foglaló koncepciót kell képviselniük. A kutatás után és a piacra jutás, az értékesítés előtt jelenünk meg mi. Nagyon fontos az, hogy a kutatás technológiai fejlesztés gondolatát képviseljük. A projektjeink 20%-át a bizottság kutatási keretprogramjaiból, illetve a nemzeti programokból valósítjuk meg, a többi pedig nagyon sok területről érkezik. Az emelő hatást mindenképpen szeretnénk érvényesíteni, azaz az a célunk, hogy minél hatékonyabb legyen a közfinanszírozás. A termékeket végül is el kell tudni adni, a az eljárásokat kell tudni exportálni, tehát soksz, meg kell sokszorozni a piaci, piaci értékesítést. Hogyha nem látunk ilyen lehetőséget, értékesítési lehetőséget, akkor nem finanszírozunk az adott projektek. Az erőforrás hatékonyság transzverzális prioritás, a zöld üzlete, zöld vállalkozásokat szeretnénk erősíteni. Ezek globális prioritások, de nem kizárólagosak. Akár a textiliparban, vagy a kerámiaiparban nem mi határoztuk meg, hogy ezen a területen zöldüljön az iparág, hanem az ott dolgozó vállalkozások által elő a zöld ötleteikkel. Természetesen nem minden projektet fogadunk be, van egy elutasítés, elutasítási rátánk is, de a verseny képességet és a piaci abszorpciót vizsgálva döntünk a projektekről. Néhány példát hagy hozzak. Itt van ez a zöld teljes palack. Ez egy nagyon egyszerű termék, nagyon kicsi a környezetre gyakorolt káros hatása. A projektünk többségénél az a helyzet, hogy már a tervezéskor a környezetbarátság a fő szempont. Nagyon fontos, hogy a projektünk többsége ilyen end of the pipe projekt kategóriába sorolható a biocipőnk e, is már megjelent, persze ez nem lesz a Nike versenytársa, de nagyon érdekes e, talán ez a krómmentes bőrkezelési eljárással előállított cipő. Köszönöm. Good morning everybody. Uh, finally... Jó reggelt mindenki! Néhány szót megmondanak az Enterprise Europe hálózatról. Azért hozták létre, hogy a KKV-k versenyképességét fokozza, és beléptesse új piacokra őket. <clears throat> Tudják, hogy a KKV-k vezetőiknek nincs mindig arra idejük, hogy az EU-ban erőforrásokat kutassanak fel, és ezért eh, nehezebben terjeszkednek. Ez egy egyablakos ügyintézés a KKV-k számára, hogy hogy léphetnek be az EU-s piacokra. 2008-ban hoztuk létre, és jelenleg a legnagyobb, nem csak európai, hanem globális hálózat is, amelynek az a célja, hogy KKV-kat kössön össze az EU-val. Körülbelül 600 kapcsolattartó pontunk a 49 országban, tehát minden régiót bevontunk, és a stratégiai piacokon az Európán kívül is vannak kapcsolattartóink. Ez tényleg az embereket köti össze, több mint 3000-en vesznek részt benne. Gyakorlati segítséget nyújtunk, például a, interpretáljuk a bonyolult jogai aktusokat, például a RICS irányelvet és így tovább. De persze több mindent is tesz, üzleti lehetőségeket teremt a kkv számára. Technológiai transfer esetén a világon a legnagyobb technológiai adatbázisunk van, kb. 13 ezer bejegyzéssel meg is hallgatjuk a KKV-k problémáit. Az igazgatóm már mondta, hogy visszajelzést adunk a bizottságnak, hogy mi működik és mi nem. Ez lehetővé teszi a bizottsági igazgatóságok számára, hogy kiértékeljék a politikákat, és hogy a jogalkotáson hol kell változtatni. A hálózat jó példa arra, hogy a szubszidiaritás hogy működhet. Nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. A hivatalaink kereskedelmi kamerák, kézműves kamerák, kamarák, fejlesztési ügynökségek, technológiai szervezetek, egyetemek adnak helyt. Nem csak helyet adnak nekünk, hanem pénzügyileg is hozzájárulnak a sikerünkhöz. És szerintünk ez egy nagyon sikeres recept. A számokat illetően az első három évben 2,5 millió KKV-t értünk el, körülbelül 20 ezer eseményt szerveztünk, 750 ezer KKV-t vontunk be ezen kívül, 66 ezer olyan vállalkozás volt, amely úgynevezett brokerage eseményen vett részt. Ez azt jelenti, hogy ott lehet a portfóliójukat felfrissíteni. A hálózat segít abban is, eddig 1500 cégnek, hogy a hetedik keretprogramból finanszírozást kapjanak. Ami az eredményeket illeti, múlt év végén volt egy felmérés, azt láttuk, hogy akik hozzánk fordultak, azoknak több mint 50%-a új piacokra tetszert, vagy új piaci folyamatot iktatott be. 50% azt mondta, hogy javult a forgalmuk, 50% a technológiáját javított, és 40% új bizniszprojekteket kezdett, és több mint 99% ajánlaná a szolgálatainkat. Két gyakorlati példát mondanék, aztán van erről egy külön kiadványunk, ezt megkapják. Németország, Olaszország. Leverkusenből jött egy cég, amelynek az a célja, hogy az ipari szennyvízből eltávolítsák a káros anyagokat, új piacokat akartak, eljöttek a vásárunkra, találtunk nekik egy céget, az Eliont Olaszországban, akik felkarolták ezt a, a már ezt a piaci szegmenset a portfóliójukba. Egy másik probléma, egy másik uh, példa, Dánia, Egyesült Királyság, A Dán apró cég offshore szélenergia nával foglalkozik, be akartak hatolni az Egyesült Királyság piacára, és a koszáltal sikerült egy közös vállalkozást beindítaniuk a mi segítségünkön keresztül, és ez azt eredményezte, hogy a két országban 30 új munkahelyet teremtettek ki. Ezt a két példát akartam említeni. Köszönöm szépen. Akkor szeretnék köszönetet mondani, hölgyem és uraim, ezekért a kimerítő információkért, és akkor most jöttek az első hozzászól, csak négyen kívántak hozzászólni, nem tudom, van-e még valaki, aki szeretne, mert különben lezárom a felszólalói listát, de Paul, Paul Rubik még rákerül. Egy, kettő, három, négy. Ők is még beleférnek, hatan hatan kívánnak hozzászólni. És hogyha azt akarjuk, hogy ezekre válaszolhassanak is a szakértők, akkor két percben kérem, hogy foglalják össze a kérdéseket. Muszáj korlátozni a hozzászólás időt, de először is Kaváljó asszonyi a szó. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Lambert úrnak és a CIP ügynökség többi munkatársának köszönetet mondani a prezentációkért jól ismerem az önök ügynökségének a munkáját, az egyetemi és a bizottsági munkájukat is, és az önök által támogatott programokat, és, és szeretnék a hatékonysághoz is gratulálni, illetve a, a programok relevanciájához is. Tehát, hogy nagyon fontos projekteket finanszíroznak. Úgy gondolom, hogy ezek a projektek nagyon-nagyon fontosak a kutatási keretprogram végrehajtásában, illetve azon politikák végrehajtásában, amelyek fontosak számunkra, és a legjobb gyakorlatok elterjesztésében is. A Polgármesterek Szövetsége szintén egy nagyon fontos fórum uniós szinten. Azt gondolom, körülbelül ezer város és polgármester vesz részt ebben, és itt fontos Ugye az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások figyelembevétele az ő szintjükön, és aztán mik a jövőbeli elképzelések, illetve várakozások? Ugye a jövőbeli költségvetés 80 milliárd eurós növekményt tartalmaz a kutatás és fejlesztés terén, és ön, ezért kérdezem, hogy önök mit várnak, az önök költségvetési hogyan fog változni, illetve a keretprogramon belül a CIP struktúrája hogyan fog működni a jövőben, hogyan integrálódik ez a program ebbe a keretben. Aztán volt a múltban egy együttműködési program a fejlődő országokkal, most a Europe Aid be tagozódott ezben, de úgy gondolom, hogy önök hatékonyabban végezték ezt a munkát, hiszen önök igazán értettek az energiakérdésekhez. Nem tudom, hogy látnak a lehetőséget arra, hogy a fejlődő országokkal való energiaügyi együttműködés visszatér majd az önök ügynökségének égisze alá. Mörkis kolléga kapja meg a szót. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm az előadóknak a prezentációk. Az önök híre már megelőzte önöket, hiszen nagyon sok dicséretet hallhattam már önökre, és nagyon köszönjük, hogy valóban az eredményeket felmutattak, és hogy e, valóban szükségünk van ezekre az eredményekre. Néhány kíváncsi, illetve talán kicsit kritikus kérdés részemről. Ugye beszéltek az unió hozzáadott értékéről, tehát az uniós hozzáadott érték, eh, hol hol jelenik meg, hol van szükség valóban erre ezekben a projektekben. Nagyon hasznosak ezek a projektek, de miért kell uniós projektekké tennünk ezeket? Hol van ez az uniós hozzáértés? adott érték, talán ezt egy kicsit tisztázatták, hogy most egy klaszterek, vagy az összes tagállam tudásának az összekapcsolása jelenti -e ezt a hozzáadott értéket, hiszen vannak olyan projektek, amelyek esetleg nemzetileg jobban is működhetnének. Aztán ott van a közös stratégiai keret. Szeretnénk ezt egyszerűsíteni, gyakorlatilasabbá tenni. Hogy az Európai Unióban rengeteg ügynökség van, nagyon sok közülük kiváló munkát végez. Azonban a kérdés az, hogy szükségünk van-e a kiváló munkához ennyi ügynökségre, hiszen lehetséges, hogy kevesebb ügynökség még kiváló munkát tudna végezni. Tehát ez, ez ho hogyan lehet összekapcsolni? és például az LC hogyan működik együtt más olyan ügynökségekkel, amelyek a KKV-kat támogatják. Hogyan kívánnak össze dolgozni, hiszen az Innovációs Unió kiemelt kezdeményezésben már ugye leszögeztük, hogy egy ablakos ügyintézést, egyszerűsített ügyintézést akarunk, de önök is azt akarják, hogy a KKV-k eljussanak hoz, önökhöz, mi szeretnénk, ha eljut, jutnának önökhöz, de hogyha túl sok az ajtó, ahol kopogtatnak, akkor hogyan fognak eljutni önökhöz? És a nemzeti kontaktpontok is hogyan tudnak hatékonyan működni a, ebben a szervezeti dzsungelben? Hát, az uniós hálózatot hogyan prób- a uniós hálózaton belül hogyan próbálják az önök szolgáltatásait még inkább uh, javítani. Köszönöm szépen, Claude Türmes kapja meg a szót. Meg kell érteniük azt, hogy ez az ügynökség az Európai Parlament két fontos döntésének eredményeképpen jött létre. 2000-ben egy pártokon átnyúló kezdeményezéssel a bizottság intelligens Európa néven létrehozott egy ügynökséget, hogy csökkentse a bürokráciát. 2004-ben és 2005-ben, amikor Vakali úr volt eh, a CIP eh, rapportőre, az intelligens energiaprogramot eh, is kidolgoztuk a KKV-k segítése céljából. Tehát ezek a kezdeményezések már megvoltak. Ez a gyermek, ezt a gyermeket azonban most veszélyek fenyegetik ugyanis az új 2020-as stratégiában egyáltalán nem világos, hogy mi fog történni. És megvan annak a nagy veszélye, hogy ez az ügynökség, amely az egyik nagyon áramvonalasan irányított ügynökség, nos lehet, hogy ez az ügynökség megosztottá válik, eh, vagy áldozatává válik ezeknek a politikai játékoknak, amelyeket eh, néhány biztos játszik annak érdekében, hogy bizonyos ágazatok felett gyakorolt befolyását növelje. Ennek a szakbizottságnak a feladata, hiszen mi vagyunk felelősek a KKV-kért, az, hogy Európát olyan irányba vigyük, hogy ezzel segítsük a KKV-kat, különösen az innovatív KKV-kat, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a bizottságnál tevékenykedő spin doktorok nehogy eh, tönkretegyék az erőfeszítéseket. Örömmel láttam azt, hogy a vállalkozások hálózata milyen széles körű Kínában, Oroszországban, az Amerika Egyesült Államokban is jelen vannak. De mi van például a Magreb országokkal? Nem lennének nagyobb lehetőségek számunkra, hogyha Egyiptomnak, Tunéziának, Marokkónak segítenénk, mint Ukrajnának? Hogyha segítenénk, hogy ott is kialakuljon egy ütőképes, eleven kisvállalkozói ágazat. Ezekkel a szomszédsági politikákkal vajon mit tudunk elérni? Jordán, Jordán a Sziszili asszony. Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadásokat. Saját magam nem vettem részt ezekben a projektekben, ezért nagyon fontos volt számomra az, amit hallottam. Két kérdésem lenne. Már a kollégáim is rákérdeztek arra, hogy mi a helyzet harmadik országokkal. Tehát ez végül is egy európai program. Talán még röviden tudna szólni arról is, hogy egységes vagy nem egységes-e e a programoknak a földrajzi megoszlása. Tehát bizonyos régiókban tevékenykedő KKV-k esetleg sikeresebbek, mint e, más rági, régiók beliek, vagy esetleg vannak olyan régiók, amelyek e, nincsenek is képviselve a programokban. A vállalatok számára a képzés egyre fontosabbá válik, egyre nehezebb jól képzett munkaerőt találni. Ezért érdekelne az, hogy hogyan lehetne ezzel az Európai Innovációs Intézettel jobban együttműködni. Az előadásban nem említették önök ezt az intézetet, az Európai Innovációs Intézetet. A nyolcadik kutatási keretprogram kapcsán érdekelne, hogy önöknek mi a vélemény erről a programról. Madura a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak az előadóknak, és megköszönték az előadásokat. Köszönjük a sok érdekes információt, amit megosztottak velünk. A parlamentben mi mindig támogattuk a CIP programot, nem csak ezen a struktúrán keresztül, melyet önök képviselnek, hanem több finanszírozásra vonatkozó javaslatunkkal is. Önök csodálatosan elmagyarázták, bemutatták nekünk a munkájukat, jól dolgoznak, de azért van néhány negatív kérdés, negatív dolog is, amit esetleg felvethetünk. A, hogyan látják önök például a parlamenttel való együttműködést? Egy ideje egyre többet hallunk arról, hogy a kutatási fejlesztési programokat vonjuk össze keretprogrammá. Ismerjük, hogy mi az innovációs szektor véleménye erről, de engem az érdekelne, hogy önök a programok irányítói mit gondolnak erről. És végül a CIP program közbenső értékelését átolvastam és ebben feltűnt nekem valami. Az ajánlások között szerepel az is, hogy a programok finanszírozását szolgáló eszközök csoportosítsák át olyan releváns projektekre, amelyek majd valamikor felbuk bukkanhatnak, de amelyeket még nem látunk előre. Például a hetedik kutatási program, programban is szerepelnek olyan tartalékok, hogy finanszírozhassunk 5-6 éve olyan programokat, amelyeket ma még nem látunk. A technológia, az innovációra gyorsan változik, fejlődik. Ez a hetedik kutatási keretprogram nagyon jó gondolata volt, és talán itt is felkarolhatnánk. Köszönöm anche da parte mia un apprezzamento per l'attività. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy nagyra tartom az önök beszámolóját, de ugyanakkor aggodalmaim is vannak, mint a kollégáim némelyikének. Mégpedig azért, mert mi sem gondoljuk, hogy a bizottság által működtetett minden egyes ügynökség egyformán hasznos lenne. Lenne néhány konkrét mondani valóm. Először is mindent meg kell tennünk, hogy ezeket a politikákat hatékonyá tegyünk, mindenkit érdekel az innováció. Korábban kutatásos innovációról volt szó mindig, most pedig arról, hogy az innováció felkutatása. Tehát talán ismertethetné, hogy önök hogyan jeleznek vissza a bizottságnak? Talán beszámolhatnának arról, hogy ez hogyan zajlik, és önök milyen javaslatokat tennének a bizottság felé az önök szükségleteit, illetően ez pénzügyi, vagy strukturális irányításra lenne szükségük? Mm, miben segíthetnénk önöknek, hogy hatékonyabbak legyenek a jövőben? Ezen kívül a kisvállalkozások számára nagyon nehéz utat találni a bürokratikus eljárásokban. Hogyan egyszerűsíthetnénk ezeket? Azért kérdezem ezt, mert ha nem tudjuk kisegíteni a KKV-kat, hogy boldoguljanak, és segítséget kérjenek, akkor nem lehetnek sikeresek. Köszönöm. Köszönöm. Lambert úr, maximum 10 perce van a válaszolásra. Hálásak lennénk, hogyha megpróbálná összefoglalni. Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Köszönöm a tagoknak is, hogy ilyen nagy érdeklődést mutattak az ügynökség és a beszámoló iránt. Nagyra tartjuk ezt. Megpróbálok a kérdések többségére választ adni. Tudásom, legjobb tudásom szerint. Néhány kérdés, amely a bizottságra vonatkozik, kicsit nehéz nekem megválaszolni. Mi egy végrehajtó ügynökség vagyunk, és a bizottság részéről végrehajtjuk a programokat. Nem az a szerepünk, hogy a struktúráról folytassunk vitát a következő több éves pénzügyi keretben. Mit várunk a jövőtől? Figyeljük a bizottságban folyó vitákat. Tegnap érkezett meg a bizottság, tegnap este a bizottság javaslata. Lesz egy külön eszköz, de ennek még utána kell néznünk a KKV-k és a versenyképesség számára. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogy működik. A keretprogrammal. Az intelligens energia Európa programban volt egy program, amit átadtunk a DigiTV-nek, ami véleményünk szerint sikeres volt, de nem hiszem, hogy ez a program visszakerülne az intelligens energiába és hozzánk. Ami a hozzáadott értéket illeti, miért van szükség ilyen programokra uniós szinten? Mert kifejezetten európaiak. Néhány program esetében legalább három partnert írunk elő, legalább három tagállamból. A tagállamoknak megvannak a saját nemzeti programjaik, tehát az európai hozzáadott értéket ki kell domborítani. A szakértelmet, a know-how-t és a legjobb gyakorlatokat határon átnyúlóan kell megosztani. Ez az európai dimenzió lényege, ami az ügynökségeket illeti több vagy kevesebb legyen? Hát, ez a bizottság és a parlament hatásköre. Mörkis asszony, ön említette az EACI és az REA közötti kapcsolatot tegnap, mivel ugyanabban az épületben vagyunk, közösen ebédeltünk a kollégákkal, és összehasonlítottuk, hogy melyikünk mit tesz a KKD-kért. Nagyon hasznos volt, és a jövőben is együtt fogunk működni a következő pénzügyi keretben mindenképpen. Turme, Turmes úr, örülünk, hogy ön és a kollégák ennyire fontosnak tartják az ünökséget, de majd a kollégám válaszol arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a Azt hiszem, hogy Szizeli asszonynak is volt egy kérdése arról, hogy úgy érzi, hogy a tagállamok között nem oszlanak meg egyenlően a projektek. Mi nem így érezzük, Szerintünk minden tagállam részt vehet a programokban. Az Enterprise Europe-ban 600 partner vesz részt, mind a 27 tagállamban, és azon kívül is. Úgyhogy nem látok arra bizonyítékot, hogy ezek a programok bizonyos tagállamokat kihagynának. Szerintem egyelően osztjuk el őket, meg kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy milyen intézményt említett, talán azt majd négy szem közt megbeszélhetnénk. Maduro asszony, hogy van-e negatív példa? Ez nagyon jó kérdés, mert nyilvánvalóan egy ilyen előadásban mindig a pozitív dolgokat sorolja fel az ember a jövőben azt hiszem, hogy tovább kell egyszerűsítenünk a programokat. Én nem azt mondom, hogy mindent megoldottunk már, ez nem lenne realista, de a jövőben különösen a nagyobb programok, például a közös stratégiai keret, tehát illetően egyszerűsített eljárásokra van szükség, különösen a kkv számára. Hát hogy önök mit tehetnek? Értünk, Toja asszony? Az új költségvetésben szeretnénk, hogyha az ügynökség nem adhok feladatokat kapna, hanem összefüggő feladatköröket a KKV-k, ugyanez nem az én asztalom, de ha kérdeznek, akkor szerintem kellene egy KKV ügynökség a jövőben. Most pedig, elnök úr, átadnám a szót Szataf úrnak, hogy válaszoljon. Yes, so very briefly, there, there was one question about the relation between the network or how we work with national contact points. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy hogyan dolgozunk együtt a KKV-kkal és a nemzeti kapcsolattartó pontokkal. próbáljuk nagyon gyakorlatilag megoldani azt, hogy hogyan tudunk együttműködni a nemzeti kapcsolattartó pontok. Az egyik az lehetne, hogy a Europe Enterprise Network valahogyan támogassa a a tagállami egy-egy kapcsolattartó pontot, és lehetne támogatni azt is, hogy regionálisan együttműködjenek ezek a pontok. Megnézhetjük, hogy a, megvizsgálhatnánk azt, hogy hogyan lehetne összedolgozni, nem egymás ellen vagy egymás mellett dolgozni. Aztán a harmadik államokbeli kontaktpontok, igen, vannak már ilyenek. Tunéziában és Egyiptomban vannak ilyen kapcsolatot tartó pontok. Ukrajnában ez a legújabb ilyen ö, kontaktpont. Igaz, ezekben az országokban csak egy-egy ilyen pont van, jövő héten találkozunk majd a képviselőikkel, eljönnek hozzánk, és akkor megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk majd őket támogatni annak érdekében, hogy a magánszférában az üzletek fejlesztését, a vállalatok fejlesztését segítessék ők, és mi nem finanszírozzuk őket, tehát a mi szerepünk ilyen csak korlátozott a e tekintetben, csak megpróbáljuk a hálózatba bekapcsolni őket, európai intézetekhez megkönnyítjük számukra a hozzáférést, ez az egyik vetülete ezen országok támogatásának, tehát hogyha vannak további javaslatok, akkor nyilvánvalóan kíváncsian hallgatjuk ezeket. És aztán a KKV különböző szükségleteik, a, a hálózat szempontjából azt mondhatom el, hogy nagyon különbözőek tagállamonként a szükségletek és igények a KKV-k részre. Az új tagállamok so, sok esetben inkább információt igényelnek, míg a régi tagállamokban ott a vállalatok kiterjesztése, a tevékenység kiterjesztése volt fontos. Most már úgy tűnik, hogy változik ez a trend, leginkább az üzleti partnerek, az üzleti lehetőségek feltárása az, amiben segíthetünk, és a hálózat valóban kulcsfontosságú szerepet játszott ezen a téren. Nagyon szépen köszönöm Lambert úr, hölgyeim és uraim! köszönjük az információkat, köszönjük ezeket a kimerítő válaszokat. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket a kiegészítő információkat megkaptuk, és tudomásul vettük, különösen a folyó viták kapcsán, illetve a jövőben is lesznek még ilyen viták, ezért fontosak voltak ezek az információk. Köszönet, és akkor lezárom ezt a napirendi pontot, és rátérünk akkor a szavazásra. Thank you. Hölgyeim és Uraim, akkor rátérünk a szavazásra. Remélem, hogy mindenki itt van, és mindenki elhozta a szavazókártyáját. Igen, ezt a kártyát erre lesz szükségünk. Reméljük mindenkinél itt van tehát akkor talán ki is próbáljuk. Próbáljuk ki a szavazógépeket, hogy működnek-e. Talán elkezdhetnénk a szavazási eljárást, kedves kollégák. Próbáljuk ki először. Tehát először egy próba szavazás. szavaz arra, hogy reggelente pontosan érkezzünk, igen vagy nem. Erről szavazunk. Nem, ez nem működik. Lezárom a szavazást, és az eredmény csodálatos. Ki az a hat? Aki nem szavazott. Ismerem őket, tudom kik azok, és jelentést fogunk erről írni. Köszönjük szépen. Akkor megkezdjük az igazi szavazást. Egy sor jelentésről kell szavaznunk. Ha egy pillanatig még rám figyelnének, kedves kollégák, akkor egyszerűbb lenne a dolgunk. Egyetlen egy mondatot szeretnék még elmondani. Itt ugye a nyersanyag jelentés és egy bőséges szavazási listánk van, és anélkül, hogy most vitát nyitnék erről, tegnap este kilenckor ért el engem a szavazási lista, és hát már jó ideje megbeszéltük azt, hogy van erre egy konkrét tervünk, hogy hogyan állítjuk össze a szavazási listát, de úgy tűnik, hogy néhányaknál ez működik, másoknál nem működik a szavazólista összeállítása. Csak egyszerűen el szerettem volna mondani azt, hogy legközelebb, ha ilyen későn érkezik meg a szavazólista, és a kollégáknak esélyük sincs arra, hogy ezt átolvassák, akkor nem fogunk szavazni, nem is fogjuk megmutatni, egyszerű, lezárjuk így a jövőben az ügyet. Ez az utolsó, hogy itt szavazunk. Tehát akkor negyedik napi rendi pont, az üzemanyagcelles hidrogén technológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet módosítása. A koordinátorokkal megbeszéltük, hogy egyszerűsített eljárást alkalmazunk, mivel nincsenek fenntartások ezzel kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy akkor valóban így járhatunk el, és akkor rá is térhetünk az ötös napirendi pontra, de nem Claude Türmesz szó. Mi tartózkodni kívántunk, ne, nem azért, mert nem gondoljuk, hogy az üzemanyagcellák fontos technológiát jelentenének a jövő számára, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem árult el a teljes igazságot arról, hogy mennyire jó, vagy mennyire jól, vagy mennyire rosszul működik ez a közös vállalkozás. Ezt nem tudtuk uh, bővében megbeszélni, de jó lenne, hogyha nyár után ezt kimerítenénk ezt a témát, mert én úgy gondolom, hogy nem olyan rózsás ám a helyzet, ahogyan azt a bizottság előadja mivel te olyan információkkal rendelkezel, amelyek a többiek nem, ezért ezt komolyan fogjuk venni, és talán szavazás előtt is kaphatnánk információt ilyesmiről, mert akkor esetleg elhalaszthatnánk a szavazást. De most már így eldőlt ez a kérdés. Ötös napi rendi pont. A Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtott a kormányzati ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozása, röviden Galileo jelentés volt, nagyon sok eszmecsere ezzel kapcsolatban, sok vitát folytatunk, Glante kolléga sajnos nincs itt, de nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen. És akkor ugye most a kompromisszum szövegről kell szavaznunk, ki szavaz mellette, ki szavaz ellene, tartózkodás elfogadva és végső szavazást elektronikusan ejtjük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, megvan a eredményt. 38-4 arányban elfogadtuk. Én nálam nincs itt a szavazókártyám, ezzel kézzel szavaznék. Elkasszony. Sajnos nem hallani, mert nem a mikrofonba beszél. Panajotoporosz úr, szavaz nincs itt a kártyája, tehát ketten vannak kártya nélkül. Enen úr, elnök úr. Úgy gondolom, az én gépem nem működik, vagy rossz gombot nyomtam. Nem, most nálam sem működik. De ilyen kérdésekre nem tudok válaszolni. Esetleg talánnal tudom megválaszolni ezt a kérdést, de köszönöm, hogy szólt. A másik két hozzászólást pedig köszönöm. Most pedig titkosan szavazunk még egyszer erre az állásfoglalásra. Megnyitom a szavazást. De most már itt van. Lezárom a szavazást. 37-3 arányban Tojászon, kártya nélkül, ő igen, szavaz 38, Panajotulusz úr, e, mellette vagy ellene, mellette. Tehát 39-3 arányban elfogadtuk. Köszönöm szépen valamennyi kollégának, aki ezen dolgozott. És akkor rátérünk Pütikoffer úr jelentésére, a nyersanyagokra vonatkozó hatékony stratégia Európa számára. Ezt Bütikofer úr számos kollégával előkészítettem, megkaptuk a dokumentumokat, szerencsére nagyon sok a kompromisszumos javaslat. Valaki ö, valaki, aki átvesz, olyan nem én vagyok a felelős azért, hogy én folytatom. sokkal kezdjük, és az egyes kompromisszummal, ha jól látom. Ja, das ist eigentlich logisch, ist richtig. Man fängt öfter mit dem Kompromiss 1 an. Das gibt es in der Regel. Bedanke mich für diesen Hinweis. Wie konnte ich das übersehen? Köszönöm szépen. Hogy, hogy ezt nem vettem észre, tehát egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3A kompromisszum mellette. Bocsánat, 3A bekezdés, 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, még egyszer, vagy 120-ast ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk mm, illetve javít az elnök. Néhányan, ugye néhányuknál nincs kártya, úgyhogy ki van ellene? Ki támogatja? Támogatja vagy ellenzi? Ellenzi. Jó, akkor elutasítottuk. 122-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette, Ellenem. tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, Ellenem. tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette, Ellenem. tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette. A 152-est ellenőrizzük. 152-est, jó, ellenőrizzük, szerintem egyértelmű volt, ellenőrizzük elektronikus szavazást, megnyitom. És lezárom. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 178-as el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát a 181-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 183-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185-ös három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a harmadik részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 194 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 194-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 208 két részben, 225-öst ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 208-asról két részben szavazunk? Csak a második részről kell? Jó. Csak a második részről mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 224-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 229 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 230 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 231 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene Ellenőrizzük. Második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 235 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 257-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. 240 mellette. Ellenőrizzük az előzőt. Jó, 257-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251 részenként szavazunk, csak a második részről kell. Csak a harmadik részről. Második részről. Hát, az előbb is azt mondtam. Jó, akkor még egyszer. 251-es második részéről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész, harmadik rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 255-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 256 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 258 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 265 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Elfogadtuk, javít az elnök. Ja, világos, persze. 29-es kompromisszum mellette, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a, elérkeztünk a híres preambulumhoz, 8-as módosító szóbeli módosítással, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es, itt is van egy szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Hm, jó, ellenőrizzük. Második rész géppel szavazunk. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, nem, nem, erről nem kell, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Te jó ég! Mindegyik Bütikófer kollega módosítója. 25-ös két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es szóbeli módosítóval, melyiket ellenőrizzük túl késő van már. 22-es mellette gyorsabban kell. Tehát 22-es mellette 22-es mellette ellene ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító a hivatkozásoknál mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3, 4, 5-ről szavazhatunk egy, együtt, tehát 3, 4, 5 ki támogatja. 3, 4, 6-os inkább 3-as, 4-es, 6-os, igen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most jön a C eh, preambulum mellette, ellene, elutasítottuk. Első bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még itt vannak a vélemények. 14-esről kell még. Először a 14-es bekezdésről. Mellette ki, ta, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 19-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 11 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as ról nem kell szavaznunk, csak a második részről, tehát 13-as második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosítóval a 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 18-as második rész. Mellette szóbeli módosítóval. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as részen, 20-as javít az elnök, tehát 20-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as két részben szavazunk, de csak az első részről kell szavazni mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az INTA. Más, második bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as, eh, itt is csak az első részről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 12-es, első részről nem kell, második rész szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös két részben első rész mellette, ha, ell <laughs> ellene 15-ös mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Envi a következő. Négyes, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, ellenőrizzük. Az ötöst megnézzük, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kártya nélkül valaki ellene, tojasszony? Jó, jó, Hetes. Ez, ez elég. Mellette vagy ellene? Most már megvan a kártya, csodálatos. Hetes. Mellette, ellene, elutasítottuk. Tízes második rész mellette, ellene, tar elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elfogadtuk. Elnézést, én hibáztam, mondja az elnök. 14-es mellette. 14-es. 14-esről kell szavaznunk. 14-es. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennyolcas a következő, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, szocialistákkal mi van? Igen vagy nem? Hogyha nem emelik fel a kezet, azt mondom, hogy nincsenek is itt. Jó, egyértelmű, hogy elutasítottuk. Elfogadtuk. Még egyszer. Ki van mellette? Oké, okay, elfogadtuk. 22-es második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 24-es. Te jó ég. Mi a probléma? Itt van egy szóbeli módosító. Van valaki kifogásolja? Itt újraírják a játékszabályok. Bütikofer úr, eddig minden szóbelit elfogadtuk, de hogyha csak egy valaki kifogást nem el, akkor nem fogadjuk be a szóbeli módosítót, most sem tehetünk más, tehát a 24-esről a szóbeli módosító nélkül szavazunk. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. Következő a 28-as, első részről nem kell, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő az Agri. Mindegyik szakbizottság dolgozott itt. Szinte mindegyik szakbizottság készített véleményt. Hát, szörnyű. Ez tényleg probléma. Így levelet kell írnunk ezeknek a bizottságnak, ezeknek a bizottságoknak. Tehát az Agri véleményét nézzük. Egyes. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk négyes mellette. Ellene. Hármas még egyszer mellette, ellene, ellenőrizzük géppel. Jó, jó, akkor ellenőrizzük a hármas, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Négyes. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk kilences első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, 17-est még egyszer nézzük meg mellette. 17-es, ki támogatja, ki ellenzi, nem, ez egyértelmű volt, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 20-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, és megnyitom a végszavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Herzlichen Glückwunsch! Gratulálok! Tojasszony, szintén igennel szavaz, rendben van. Rübig úr szeretne még egy nyilatkozatot tenni a világ helyzetéről. Ah, Köszönöm szépen, fel kollégának szeretnék gratulálni. Nagyon nehezek voltak a tárgyalások, de ugyanakkor nagyon hatékonyan vezette őket. És a legtöbb esetben nagyon jó kompromisszumot értünk el. Viszont hivatalosan a jegyzőkönyvbe felvéve panaszt szeretnék tenni. Tehát a jegyzőkönyvbe kérem vegyék fel. Lobbisták azon munkálgattak, hogy hírnévrontást ö, tegyenek a parlamenti képviselők ellen, ez ügyben szeretném, hogyha a főtitkárhoz a szakbizottságunk panaszt tenne, hogy ez a mocsok kampány ne érvényesülhessen ebben a házban. Ez egy olyan sártobálós kampány a képviselők ellen, amely nem méltó ehhez a házhoz. Köszönöm. Gut, ich sehe durch den Applaus, dass äh, das vom Sekretariat bitte weiter. Jó, látom a tapspól, hogy továbbadjuk a főtitkárságnak ezt a panaszt. Akkor a hetes napi rendi pont. A parlament véleménye a tanács által módosított 2012-es költségvetés tervezethez. Na hát, na hát, Bütikoffer úré a szó. You have the floor. Tényleg, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság április 20-án elfogadta a módosított költségvetés tervezetet. Mindenki tudja, hogy az előirányzatok és a kifizetések területén növelést kérnek, mégpedig azért, mert még vannak kinlevőségek az előző évből. Jövő héten véglegesítik a javaslatukat, és a parlamentnek július végén adják át várhatóan, július 25-én a javaslatot. Július 11-én triológus lesz, de ez a szakbizottság nem vehet részt azon a triológuson. Később lehet, hogy részt vettünk, de akkor nem. Mi azt várjuk, hogy a tanács viszonylag nagy csökkentéseket eszközöl a kifizetésekben. A Pajzán jelentés a trialógus alapja. Legalább öt területen rámutatott arra, hogy olyan álláspontot kell elfogadniuk, amit ez a szakbizottság is támogat úgyhogy hálásnak kell lennünk. A Költségvetési Szakbizottság is felkarolt ezeket a javaslatokat, és a horizontális csökkentések ellen van az előadó. Aláhúzta, hogy fontos a 2020-as stratégia figyelembevétele, sajnálatosnak tartja, hogy az 1A fejezet emelései nem érik el azt a határt, amit a több éves keretben kellene emelni. A fenntartható energiát fontosnak tartja, és üdvözli a CIP program energiaforrásának növelését. Ezen kívül az Euratom kutatási keret program 2012-2013-as kibővítését kéri, és a parlament kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket is javasolt a bizottság Várjuk a választ. A bizottság válasza jövő héten érkezik. A szakbizottságunk döntéseinek ez lesz az alapja. a szakbizottság tagjainak a javaslatát. Úgy tűnik, hogy a szakbizottság támogatja, de ezt majd holna, ö, jövő héten az árnyék előadókkal megegyeztetjük, és visszajövünk itt az eredmények. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hol asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy be kell ismernünk, hogy nehéz időket élünk. A 2012-es költségvetésben én befagyasztást szeretnék. Szerintem a 4,9%-os emelés, amit a bizottság javasol, egyszerűen nem megvalósítható. Azonban vannak olyan területek, amik prioritást kell, hogy képezzenek számunkra. Ehhez azonban átstruktúrálást kell végeznünk a költségvetésben. Miről is beszélek? Ami nem egyértelmű a bizottság javaslatából, az energia. A bizottság csak azt mondja, hogy energia az fő politika, de ugyanakkor csökkent illeti, 0,1%-kal ezt a területet, pedig ez az európai költségvetésnek még mindig csak a 0,5%-át fedi le, annak ellenére, hogy mindig hangsúlyoz a bizottság, hogy mennyire fontos az energia, és még sincs külön költségvetési sor. Pedig ez alapvető fontosságú lenne ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk, az éghajlatváltozással felvegyük a harcot, új technológiákra van szükségünk. Az itrén kívül, hogyha ezt nem veszem figyelembe, ami egy 1,7 eh, milliós euró, millió eurót jelent, még akkor is vannak olyan projektek, egy 350 millió euró, amiből csak 100 milliót fordítunk megújuló energiaforrásokra. Hát valami nagyon nem stimmel itt az egyensúlya, hogyha azt gondoljuk és eldöntöttük, hogy a megújuló energiaforrás központi fontosságú 2020-as stratégiára, akkor ehhez pénzt is kell adnunk. És nem más, prior, nem prioritásokra kell költenünk a pénzt. Köszönöm. Danke sehr. Keine weiteren Wochen. Köszönöm szépen. Valaki? Bütikofer úr? Még egyszer. Nem tudom, hogy kellene ezt mondanom, de ez az árnyék előadó külés, amiről beszéltem korábban. Július 7-én lesz. Ott kipuhatolhatjuk a koreper és a bizottság álláspontját a kísérleti projektekre és a előkészítő akciókra. A módosítók határideje az ITRESZAK bizottságban augusztus 23-a dél. Uh, a költségvetési szakbizottságban pedig szeptember 8-a a határidő dél. Az ITRE augusztus 30-án szavaz, és persze mindenkit várom a módosítókat. Köszönöm szépen. Ek asszony. Köszönöm szépen. Általában véve nagyon fontos az ITER program hangsúlyozása. Az energia és azon belül is az atomenergia kérdése. De hogyha valamire pénzt költünk, ahhoz döntéshozatali felelősségkör is kell. Ez nincs meg. Úgyhogy ezt a problémát meg kell oldanunk a tanácssal. Vagy döntési szerepet adnak, vagy kiveszik a költségvetésben. Köszönöm, Paul Rübich. Ja, richtig, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném megemlíteni, hogy a parlament nagyon intenzíven European Institute of Technology, az Európai Technológiai Intézetért is intenzíven küzdött. Itt ugye eredetileg 3 milliárd euróról beszéltünk, ennyit terveztünk be, és a tudás alapú leghatékonyabb régió kialakításának érdekében, és végül 300 millió maradt ebből az összegből, és közben pedig nagyon fontos lenne, hogy az iskolák, az egyeteim a legjobb tudással rendelkezzenek, és a diákokhoz is ez a legjobb tudás érjen el, hiszen a jobb képzés, a képzési intézmények javítása esetében érdekében ez nagyon-nagyon fontos lenne, de a hetedik vagy nyolcadik keretprogramban ugye már erről szó esett, hogy a KKV-khoz és az emberekhez is eljusson, elérjen ez a legjobb tudás, és ebben nagyon nagy szerepet játszhatott volna ez az intézet. Köszönöm szépen. Ben úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék elnézést kérni. Sajnos nem tudtam szólással jelentkezni, de csak nagyon röviden kívánok most szólni. megállapíthattuk, hogy a tanácstól olyan jelzések érkeztek, nem tudom, esetleg a van gond kérdezi a felszólaló, úgy tűnik, hogy angolra nem megfelelő a tolmácsolás. Tehát akkor még egyszer megpróbálom. Kezdeném előről. Arra korlátozom, nem a hozzászólásomat, hogy röviden egy észrevételel érjek a Galileo kapcsán. A tanácstól olyan jelzéseket kaptunk, hogy a tanács a forrásokat igen drasztikus mértékben csökkenteni kívánja, és hogyha valóban csökkentik a költségvetési forrásokat, akkor az ügynökség tevékenységét eh, ez radikálisan korlátozni fogja, az ügynökség lehetőségeit tényleg radikálisan csökkentik ezzel a megszorítással. És hát itt nagyon meg kell ám vizsgálni, hogy hol akarunk spórolni. Ezen a területen úgy gondolom, ez nagyon téves lépés lenne, rossz üzenetet küldene. Vannak olyan területek, ahol lehetne spórolni, de ez itt nagyon radikális lépés lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. És hogyha nincs további hozzászólás, akkor még egyszer emlékeztetnék arra, hogy augusztus 23-áig lehet módosítókat benyújtani. És akkor rá is térnék a következő napirendi pontra, a nyolcas pont, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés. Ellen kolléga az előadója ennek a témának, és akkor elsőként neki is adnám meg a szót. Ellen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt bármibe is belekezdenék, Szeretnék először is köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek e dosszié feldolgozásában. Az ön, elnök úr, az ön mellett ülő kolléga és valóban kiváló munkát végzett. Figyelembe vettük mindazt, ami elhangzott a legutóbbi ülésünkön. Néhány módosításra is sor került, javasoltunk néhány uh, orientációs módosítást is, hiszen itt arra beszéltünk, hogy túl sok a kivételre a lehetőség. Jó lenne, hogyha egy kicsit másképp koncentrálnánk a kérdéseket, és azt is ö, szeretnénk, hogyha különösen a biztonság terén, de mindenhol az alvállalkozásokat is figyelembe vennék, ezen kívül pedig szeretnénk, hogyha nagyon konkrétan meghatároznák a határidőket. Hogyha homályosan fogalmazunk, akkor ö, csak nehézségekbe fogunk ütközni. De ha pontosítunk, precízen fogalmazunk, akkor valóban a legmagasabb szintű biztonságot tudjuk biztosítani valamennyi üzemben, anélkül, hogy az ipar működését befolyásolnánk. Mindazok tükrében, amely a közelmúltban történt, szerettük volna a természeti katasztrófákat is még jobban figyelembe venni és kidomborítani, és szerettünk volna olyan ágazatokra is utalni, amelyek eddig nem igazán kerültek a figyelm homlokterébe, például a veszélyes anyagok szállítása, illetve a kőolaj, illetve más anyagoknak a figyelembevétele, és úgy gondoljuk, hogy fontos. Ezekkel kapcsolatos termelési tevékenységeket is be kell vonnunk a rendelet alá. Nem szeretném valamennyi módosított felsorolni, amelyeket benyújtottak, de mégiscsak ragaszkodnék ahhoz, amit néhány kolléga is hangsúlyozott, hogy, hogy a munkavállalók helyzetét is vegyük figyelembe, hiszen nekik kell szembenézni a veszélyekkel, a nehézségekkel, nekik kell közvetlenül részt venni a, azokban a feldolgozási eljárásokban, ahol a veszélyes anyagokkal érintkezésbe kerülne. És hogyha nem vennék figyelembe azt, hogy nekik is részt kell vennük ebben a biztonsági eljárásban, hát az nagyon nagy kár lenne. Természetesen várjuk a további hozzászólásokat, a további módosítókat, amelyeket esetlegesen benyújtanak, és hát nyitottak vagyunk ezek megbeszélésére. Babeszka asszonyi a szó. Köszönöm szépen! szeretnék kollégák Mészáros Alajos nevében szólni, aki póttag és árnyék előadó, de nem lehet itt ma a körünkben, és szerettem volna néhány észrevételét megosztani önökkel, ahogyan ő ezt kérte. Egyszerűen fel fogom olvasni. A múltbeli balesetek a veszélyes anyagokkal kapcsolatban rámutattak arra, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat kell bevezetni a velük való munka során, és a munkavállalók is nagyon fontos szerepet játszottak a balesetek esetében. A szavazó irányelv jelenleg 10 ezer üzemre vonatkozik, és próbálják a veszélyes anyagok kapcsolatos súlyos baleseteket ennek keretében megakadályozni de e, nem olyan nagy számban csökkentedik a balesetek száma. A legfontosabb az, hogy ugyanolyan szintű védelmet kell nyújtani a felülvizsgált irányelv keretében is, ezt ugye a bizottság javasolta, és ezt az elvet mi szeretnénk követni. A szervező kettő irányelv jelenleg egy jól működő irányelv, de ennek felől vizsgálata valóban nagyon kívánatos, néhány jogi és gyakorlati szempontból is E, fontos ezek kapcsolatban a CLP rendelte való összehangolás is, ez ugye az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, ez 2015-ben fog hatályba lépni. Következő pont fontos a veszélyes anyagok pontosabb kategorizációja és a jobb végrehajtás, a szabályok jobb betartatása, hiszen ez a, a, a, az ipar és a lakosság és az összes érintett érdeket szolgálja. Fontos különbséget tenni a, azon ö, követelmények között, amelyeket ez a rendelet állt, illetve az, amelyet a, a amelyek más szabályokban, veszélyes anyagokra vonatkozó szabályokban le vannak fektetve. Nem akarunk túlmenni a, a, a szevező irányelv hatáján és a derogációknak valamiféle rugalmasságot is kell biztosítani a tagállamok számára bizonyos körülmények között, de nem szabad teljes mértékű kivételt biztosítani az irányelv alól. A harmonizációs kritériumokat pedig az irányelvbe is fel kellene venni, nem pedig később kell ezeket meghatározni, hanem már és azonnal fel kell venni az irányelv. Aztán a javaslat kitér azokra az információkra is, amelyeket a nyilvánossá kell tenni, a balesetekkel kapcsolatos információkat elérhetővé kell tenni megfelelő módon és megfelelő ö, mértékben. A utolsó pont pedig a tagállamok címkézés és tájékoztatási kötelezettséget harmonizálni kellene, hogy az adminisztratív költségeket csökkentsük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem kívánok értékelést adni, de azt hiszem, hogy valóban azért dicsérnünk kell a titkárságot, akik nagyon jól kezelték ezt az ügyet. Világosan tudjuk most már, hogy milyen irányba akarunk haladni. Másrészt a mellékletekkel kapcsolatban az a véleményem, hogy ezeket nem a parlament szintjén kellene megtárgyalni. Ezek nagyon technikai, szakmai dolgok. Persze tudom, hogy itt nagyon komplex kérdésekről van szó, de a frakciómban az a vélemény alakult ki, hogy ez nem a megfelelő megközelítés. Valamennyien tudjuk, hogy a legújabb események kapcsán, amelyek nagyon is összefüggenek ezzel az irányelvel, számos dolgot újra kell értékelnünk, a biztonsági apparátust. Most már kiderültek a közelmúltbeli katasztrófák, természeti katasztrófák kapcsán, amiket nem tudunk előre látni, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk és ez természetesen még érzékenyebbé tett minket, jobban odafigyelünk ezekre a kérdésekre, és az európai politika nagyobb figyelmet szentel a jövőben ennek a kérdésnek a megelőzés, a szabályozás kérdése és a vészhelyzetekkel összefüggő valamennyi szempont megfelelő kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelmi szakbizottságunk számára is. Nagyon fontos, hogy egy megfelelő jogszabály szülessen ezen a területen a polgároknak biztonságot kell, hogy nyújtsunk. A megelőzés, a tájékoztatás, az ellenőrzés szempontjai között megfelelő egyensúlyt kell teremteni. És ezt lehetővé kell tudnunk tenni a prioritások meghatározásával, a munkavállalók bevonása, azután a területi szempontok is persze fontosak, de vannak még ezen kívül más legitim követelmények, a termelési folyamatok valóságából kell kiindulnunk. A vegyi üzemekben számos olyan folyamat zajlik, amelynek kapcsán, mint ahogy a RICS esetében is láttuk, nagyon szigorú rendelkezésekre van szükség. A biztonsági előírásokra is ez vonatkozik. Mit jelent az, hogyha minden szempont ital és az összes ágazatot érintő kérdéssel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy támogat számos javaslatot, például ami az alvállalkozókkal kapcsolatos javaslatot illeti, ezt egyértelműen pozitívan értékelem. Itt ugye arról van szó, hogy az alvállalkozásban való tevéke, azoknál a tevékenységeknél, amiket alvállalkozóknak adnak ki, ugyanilyen, ugyanilyen szintű ellenőrzésre van szükség. Sok országban bizonytalansági tényezőt jelentenek az ilyen kiszervezett tevékenységek, vagy az alvállalkozók bevonása. Tehát ez a kérdés nagyon fontos, amivel kiemelten szeretnénk foglalkozni. És a jelentéstevő kollégámnak mondom még a következőt. Az ellenőrzéseket sűrűbben kell szerinte végezni, tehát a gyakoriságot növelni kell, de ez még semmire nem garancia a gyakori ellenőrzés. A különböző szerveknek felelősen kell eljárni. Persze hiszek az ellenőrzésben, hiszek abban, hogy minden szervezet, hatóságok és vállalatok is majd a felelősség teljesen járnak el, de nem a gyakoriságon múlik, hanem azon, hogy megfelelő és jó eh, módon végezzék el az ellenőrzést. Ha túl sok az ellenőrzés, ha pusztán csak számszerűen növeljük az ellenőrzések számát, akkor mm, az talán már nem is lesz annyira hatékony. Azután itt van a tájékoztatás kérdése, ami szintén kéne, kényes ügy. A tájékoztatás, a transzparencia persze rendkívül fontos, de hogyha túl sok eh, technikai jellegű információt adunk, akkor eh, az emberek eh, ezzel nem tudnak mit kezdeni. Tehát itt megint csak a mennyiség és a minőség tekintetében is um, pontosan a szükséges mennyiség és minőség információra van szükség, se többre, se kevesebbre. Elvárjuk, hogy mindenki betartsa a szabályokat, a rendelkezéseket. Az illetékes helyek, hatóságok felelősségteljesen kell, hogy eljárjanak a tájékoztatás kapcsán is. Persze jó a sok tájékoztatás, de ne essünk abba a csapdába, hogy csak mindig a mennyiségben gondolkozunk, hogy minél több az információ, annál jobb. Nem. A megfelelő minőségű és a megfelelő időpontban adott tájékoztatás az, ami fontos, nem az információ mennyisége. Tehát itt is az egyensúlyra kell törekednünk. A biztonság természetesen prioritás, ezzel is foglalkozni kell. Nyújtunk majd be módosító indítványokat, és meglátjuk, hogy kompromisszumos javaslatokat ki tudunk-e dolgozni. Köszönöm. Rivázi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a vélemény készítőjének, mert sok mindent figyelembe vett a mi véleményünkből. Azért hagyj vesek fel néhány dolgok, amelyel, amelyekkel én szembesültem. Franciaországban a Toulouse AZF üzemben bekövetkezett baleset után én is jártam Franciaországban, részletem ellenőrzésekben. A tájékoztatásról beszélt a kolléganőm is. Szerintem ezzel kapcsolatban a következőt le kell szögeznünk. Ha vannak olyan elemek, amelyekről valóban nagyon szükséges a tájékoztatás, akkor elsősorban a munkavállalókra kell gondolnunk, hiszen az első biztonsági eh, lépcsőt ők jelentik az ipari vállalatoknál sokszor megtagadják, a, nem tájékoztatják a munkavállalókat sok mindenről, ami pedig a biztonság szempontjából, a veszélyek elhárítása szempontjából fontos lenne, mert üzleti titokra hivatkoznak. Itt megint csak nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség. A munkavállalók tudják az jó kérdéseket feltenni, és meg kell, hogy kapják a vállalat vezetéstől a szükséges információt hogyha mm, szevezó alá tartozó berendezésről van szó, akkor mindenképpen tájékoztatást kell, hogy kapjon az, aki ezt üzemelteti. Franciaországban különböző bizottságokat hoztak létre, akik eh, meghatározak azt, hogy milyen, mennyi információt kell az egyes veszélyes berendezésekkel kapcsolatban az érintetteknek megadni. Egy másik fontos kérdés az értékelés. Kockázat értékelésre mindenképpen szükség van, az üzemeltetőnek kell ezt elkészítenie, de mindezt ellenőrizni is kell. Biztonsági paramétereket kell meghatározni, hiszen veszélyes balesetek, vagy veszélyes üzemekben bekövetkezett balesetek sokszor halálos áldozattal járnak. Lehetővé kell tenni azt, hogy ez eh, az értékelés megfelelő módon eh, történjen meg, hiszen egy robbanás eh, után az üzemen kívül kerülhetnek a veszélyes anyagok, és ezért ezzel is foglalkozni kell. Az ellenőrzések számát talán valóban növelni kellene, de fontosabb ennél, hogy minden tagállamban legyen egy ellenőrzés, ellenőrzésért felelős szervezet valahol három ellenőr működik, össze kell vonni az ellenőröket, és független szakértőkre van szükség. Nem tértem vissza Japánból, láttam, hogyan működnek a japán hatóságok a nukleáris biztonság területén. Ők a minisztériumtól függenek, ezt érezni lehetett, hogy milyen szorosak a kapcsolatok a cégek, illetve ellenőrző hatóságok, minisztériumok között. De sokszor nincs lehetőség arra, hogy leállítsanak egy veszélyes üzemet, vagy függ, függetlennek kell lenni az üzemeltetőnek, és lehetővé kell tenni a szankcionálást. Máskülönben minden csak üres beszéd marad. Itt rá kell tudni mutatni arra, hogy itt és itt nem tartják be a biztonsági előírásokat, ez biztonsági kockázat, élet le kell állítani az üzemet, mert a bekövetkezik a baleset, már túl késő van. Köszönöm szépen. És akkor még egyszer megadnám a szót Allen úrnak a bizottságtól. Nem? Elnézést? Elnézést? Toja azt szeretném még egy kérdést fölteni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Van egy dolog, amiről elfeledkeztem. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, hogy felkarolta a megjegyzéseinket külön figyelmet kell szentelnünk a cégeken belül a munkavállalóknak. Korábban nem volt erre külön pont, és köszönöm az előadónak, hogy ezt felvette. Alan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául fogok beszélni. Csatlakozva az előttem szólóhoz, gondolom ez segít abban, hogy könnyebben választ adjak először is. A bizottság érdeklődve olvasta az előadó jelentését, és figyelemmel hallgattuk a megjegyzéseket ma. Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni a tartalomról és a javaslatról. Ami a közvélemény tájékoztatását illeti. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy prevenciós intézkedéseket foganatosítson. Szükség van arra, hogy baleset esetén figyelmeztessük a közvéleményt. Ehhez joguk van. Ez olyan tájékoztatás kell, hogy legyen, amely érthető kell, hogy legyen az átlagember számára, hogy megértsék, hogy mit kell tenniük, ha bekövetkezik a baleset. <clears throat> Tehát a balesetek típusait is figyelembe kell vennünk. Ha az emberek tudják, hogy mit kell tenniük, akkor azt is tudniuk kell, hogy milyen intézkedéseket tesznek a védelmükre. A tájékoztatás célja így aztán az, hogy segítsünk az embereken, és ki is képezzük arra őket, hogy hogyan reagáljanak. Hogy tudjanak róla, hogy védettek. Ehhez kapcsolódik a vizsgálatok témája. A bizottság nagyon hálás azért, hogy az előadó és a tagok támogatták ezt a munkát. Fontos, hogy nemzeti szinten független felülvizsgálatokat végezzenek. Megvizsgáltuk a módosító indítványokat, amiket beadtak, és várjuk még továbbra is. Az, hogy milyen gyakran történjen ilyen ellenőrzés, ez nagyon fontos téma számunkra. Így aztán mi minimál normákat szabtunk meg a felülvizsgálatra, hogyha egy nagy kockázatú létesítményről van szó, akkor évente kétszer kell felülvizsgálatot tartani, más létesítményekben három évente. Ez fogja biztosítani az irányelv hatékonyságát. Mindenki tudja, hogy a biztonsági szint, ahogy telik az idő, egy létesítményben lejjebb mehet, így aztán nagyon fontos, hogy rendszeres ellenőrzéseket tartsanak. Ezhez be kell vonnunk az alkalmazottakat is. Ez a következő megértésem. Persze erre létezik egy keretirányelv, amelyet alkalmazni lehet erre a szektorra, és ezt a javaslat is kihangsúlyozza, ez egy 89-es irányelv, és um, ez az alkalmazottak bevonását irányoz elő de ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, hogy a módosító indítványok hozzáadott értéket teremtenek-e. Persze a az alkalmazottak bevonása nagyon fontos, de hogyha összeütközésbe kerülnek bizonyos jogi aktusokkal, akkor ezt még valahogy meg kell oldanunk, de alapvetően nincs kifogásunk. Másrésztről viszont Hagy mutassak rá néhány dologra. De victime, tient de, euh, A jelentéssel kapcsolatban. kárterítés fizetése az áldozatoknak, ez a polgárjog keretébe tartozik, nincsen EU-s harmonizáció ezen a területen, úgyhogy nagyon fontos, hogy tisztázzuk ezt a témakört. A tagállamok döntenek arról, hogy milyen kártérítést fizetnek. Euh, De ou euh, certaines installations qui Aztán az időhatárt is meg kell szabni, hogy a jogszabályok változásának megfelelően alkalmazkodjunk, hiszen azonnal át kell venni ezeket a nemzeti joganyagba. Persze egy cég dönthet úgy, hogy a létesítményt módosítja, átalakítja, erről azonnal informálnia kell az illetékeseket. De ez egy technikai kérdés, ezt majd az előadóval tisztázzuk. Ami a hatáskört illeti. Szeretné néhány módosító indítvány, hogyha ezt kiterjesztenénk. Itt szóba kerültek a katonai létesítmények. Hát ezt a szerződés specifikusan lefedi, hogy mi a balesetek kockázata, erre vannak külön katonai egyezmények, tehát ezek derogációt élveznek, ezek a fajta létesítmények, és ez a derogáció fönn is fog maradni. Közlekedés. Tudjuk, hogy a veszélyes anyagok szállítása kockázatos, csak hogy ez nem ugyanaz, mint a létesítményekben tapasztalható kockázatok. Nem régen született ez a kapcsolatos jogi aktus, azt gondoljuk, hogy ez jó és hatékony is. Elnök úr, még egy fél percet, hogy roboljak el a csővezetékeket és az offshore létesítményeket, illetve ami a csővezetékeket illeti. A bizottság tanulmányt folytat majd a kockázatokról, ez még néhány hónapba beletelik. Így aztán meg kell várnunk ezt a tanulmányt, és csak akkor tudtunk nyilatkozni az év végén a módosítókkal. Ami az offshore kőolaj kitermelőkkel kapcsolatos. Tavaly a bizottság kiadott egy közleményt, és most egy javaslatot készítünk elő arról, hogy specifikusan a fúrótornyokra vonatkozó intézkedések hogy nézzenek ki. Úgyhogy szerintünk ez egy külön specifikus témakör, specifikus veszélyekkel. Köszönöm szépen, elnök úr, hozzászólási időt. Köszönöm. Róti kolléga még szót kér. Brièvement, Monsieur le Président, pour moi également féliciter notre rapporteur sur l'attention qu'il a à ce sujet. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék az előadónak az elkötelezettségéhez. A figyelmét azonban egy pontra szeretném ráirányítani. Lehet, hogy a munkadokumentumokon ez is megjelenik, de mindenképpen fontos, hogy ellenőrizzük, hogy az üzemeltetők valóban biztosítva legyenek az ellen, hogyha egy nagyobb baleset történik, a nagyon szigorú biztonsági intézkedések ellenére is. Például a British Petroleumnál bekövetkezett baleset esetében megállapították, hogy ez az egyike azoknak a, azon kevés vállalatoknak, amelyeknek saját biztosítása volt. Igaz, hogy jelenleg még eh, nem zárultak le a helyreállító munkálatok, de nem tudom, nem lenne hasznos egy olyan fejezet, amely azzal foglalkozik, hogy balesetek esetében a saját források, vagy a biztosított társasággal kötött szerződések fedjék le a károk egészét annak érdekében, hogy az nagyobb balesetek esetében a károk ne a az állami költségvetést terheljék. Illetve, hogy aztán azt is ugyanbe kell venni, hogy az előállítási árakban is már megjelennek ezek a, a kötelezettségek. Ódió, szeretne még hozzászólni? Igen, köszönöm elnök úr igen, történtek előrelépések. A mi szerepünk képviselőként az, hogy még inkább előmozdítsuk ezt a folyamatot, és nagyobb biztonságot biztosítjunk a polgároknak. Azaz kötelezettségünk ilyen javaslatokkal élni. Az, hogy a mi javaslatainkat nem veszik azonnal figyelembe, még nem jelenti azt, hogy nem tudunk előrébb lépni, és hogy a rendszer belül ne tudnánk előrelépést elérni annak érdekében, hogy a polgáraink, munkavállalóink, lakosaink nagyobb biztonságban legyenek. Itt ugye a társadalom biztonságáról van szó. Miért? És ha egy ipari üzem eltűnik a színről, akkor a, a régióban egy értékteremtő ö, üzem tűnik el nyilvánvalóan fontos a biztonság, nyilvánvaló, hogy az ellenőrzésekről is szót kell ejteni, ezeket szigorúan végre kell hajtani. Hogyha egy ellenőrzés során megállapítják, hogy a biztonsági intézkedéseknek nem tettek eleget, akkor ezt szankcionálni kell, mert ha nincsenek szankciók, akkor sohasem lesz előrelépés. De fontos, hogy az iparnak teret hagyjunk arra, hogy tovább fejlődjenek. A rossz tanulókat, a rossz diákokat viszont felelősségre kell vonni, hogy tegyenek eleget a törvényi előírásoknak. Lehet, és izgalommal várjuk, hogy milyen módosítók születnek a jövőben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretnék utalni arra, hogy július 6-áig lehet módosítókat benyújtani. Elmondtam, most mondtam, mondja az elnök, hogy mi a határidő. Tehát július 6-án jár le a határidő a módosítók számára ha azt akarják, hogy ezeket figyelembe vegyék. Köszönöm szépen, ezzel pedig le is zártuk a nyolcadik napi rendi pontot. Kilences pont, egyéb kérdések. Tulajdonképpen itt semmiféle közlendőm sincsen, akkor tízes napi rendi pont, ezt mindenki elolvashatja ott áll, hogy a következő ülések mikor kerülnek megrendezésre, és ezzel le is zárom a mai ülésünket. Köszönöm szépen.